Um, Kedves kollégák, hölgyek és urak! Kérem, figyeljenek, hiszen eléggé hosszú napunk, nap áll előttünk. Jó lenne, hogyha nem halogatnánk a kezdést. Fogadjuk el először is a napirendet. A legtöbb frakció azt kérte, hogy az ötös pontot halasszuk el, nevezetesen a szavazást az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékáról. Tehát az ötös pont helyett a huszast vesszük előre, ez maga a szabadkereskedelmi megállapodás. Meghallgatjuk az előadónkat, Robert Sturdit. Nincsenek kifogások, akkor elfogadottnak tekintjük a napirendet. A június 1-i jegyzőkönyv elfogadása, ha bármi kifogás merül fel, akkor kérem, hogy az ülés végéig jelezzék. Az elnök közleményei, az ezzel kapcsolatos levelezést megtalálják a dossziéban. A szokáshoz híven ennek az ülésnek egy részét az interneten is közvetítik, kivéve a zárt részét. Elena Holdorf Romerót üdvözlöm, illetve Benjamin Wright adminisztrátorokat. Hodorf asszony Michael Sappingot váltja fel, aki az Európai Parlament NEUR irodájában folytatja a pályafutását a titkárságról, és Benjamin Ray pedig Mercedes Rodriguez-t váltja, aki gyermekgondozási szabadságra ment fél évre. Úgyhogy üdvözlöm a két új munkatársat a szakbizottságunkban. Folytassuk akkor a négyes napi rendi ponttal. módosításokat megvitatjuk az EU-koreai szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékával kapcsolatosan. Mint ahogy említettem, a szavazásra nem ma kerül sor, ezt holnapra tesszük át, de a módosításokat még ma megvitatjuk. Úgyhogy meg is adom a szót, mint tudják, volt egy kis jogi probléma azzal kapcsolatosan, hogy, a, hogy jogilag elfogadható-e egy regionális védőzáradék. Kikértük a jogi szolgálat véleményét, nem tudom, hogy Pazoz úr itt van-e, úgy látom, még nem érkezett meg. Valaki képviseli azonban a jogi szolgálatot, úgyhogy meg is kérem, hogy szóljon néhány szót Gaucsi asszony. Kérem, ismertesse a jogi szolgálat álláspontját a regionális védőzáradék elfogadhatóságával kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr! megkértek minket, hogy vizsgáljuk meg a regionális védőzáradék jogi lehetőségét. Először is azzal kezdeném, hogy a megállapodás a belföldi iparra vonatkoztatja ezt a védőzáradékot. A bizottság a javaslatában definíciót is megkísérelt, nevezetesen az közösség egészére vonatkozna az EU teljes területére belépő termékekre, azon termékek, termelőkre, akiknek az adott termék előállítása az EU termelésének döntő részét teszi ki. Tehát ez a védőzáradék akkor lép érvénybe, hogyha ez a feltétel az EU egyik vagy másik régiójában teljesül, tehát nem feltétlenül az egész EU-ban. A az intézményeknek biztosítani kell a nemzetközi megállapodások kapcsán, hogy ne alkalmazzanak olyan intézkedéseket, amelyek ellentétesek a megállapodások rendelkezéseivel, és ami ennél is fontosabb, nem alkalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek csökkentik a tárgyalások során a harmadik fél által megszerzett jogait. Az EU a Koreával kötött megalapodás kapcsán egy belföldi piacra összpontosít, Dél-Korea köztársaság egész területére vonatkozik. Ezt konkrétan nem definiálja a megállapodás. Azt lehet mondani, hogy itt olyan esetekről is szó lehet, ahol jogsértésre kerül sor, szabálysértésre az EU egyik vagy másik régiójában. A korábbi példákat is megvizsgáltuk, és azt láttuk, hogy az EU már alkalmazott ilyen regionális védőzáradékokat, például az a gazdasági partnerségi megállapodások kapcsán. Ott is nagyon hasonló a helyzet a koreai szabadkereskedelmi megállapodáshoz. Két dolgot kell kiemelni. Először is ez a megállapodás az FDA vita rendezési rendelkezéseinek hatája alá eshet a védőzáradék rendelkezését, esetleg több esetben ki lehet aknázni, mint egyébként, és egy ilyen regionális védőzáradék a gyakorlatban a belső piacot is veszélyeztetheti bizonyos mértékig. Emiatt a jogi véleményünk keretében azt javasoljuk, hogy amennyiben a szakbizottság úgy dönt, hogy fenntartja ezt a regionális védőzáradékot, megszavazza, akkor ezt csak kivételes és ideiglenes jelleggel lehet alkalmazni, mégpedig oly módon, ami nem okoz piaci zavart. A tanácsunk lényege tehát, hogy lehet regionális védőzáradékot alkalmazni, de kivételesen tehát mi ellenezzük ennek az általános alkalmazását. Ennyit kívántam elmondani, remélem, hogy érthető volt, és állok a további kérdések elébe. Köszönöm szépen a jogi szolgálatnak a véleményét. Ez biztosítja, hogy bizonyos mértékig legalábbis, a regionális védőzáradék jogosságát. Vannak-e a tagok részéről kérdések a jogi szolgálat véleményéhez? Úgy látom, nincs. Elnök úr, a jogi szolgálat talán el tudná magyarázni, hogy a regionális, kivételesen alkalmazott regionális védőzáradék alkalmazása hogyan történik. Tehát egy tagállamban egy vámrendelkezésre vonatkozna, vagy pedig az Európai Unió egészében, miután egy régiót vagy tagállamot érint ez a rendelkezés. Ezért mondjuk pontosan, hogy ezt kivételesen lehet alkalmazni. Ugyanis speciális intézkedéseket kell alkalmazni egy vagy több tagállam esetében, ami esetleg zavart okozna a belső piacon. És azért mondjuk ezt, mert a korábbiakban is voltak ilyen rendelkezések, ha nem is alkalmazták ezeket a védőzáradékokat. Mindenesetre kivételes oka kell legyen annak, hogy ezt a védőzáradékot alkalmazzák, ezért mondjuk, hogy ez kivételes és ideiglenes kell, hogy legyen. Köszönjük szépen, tehát akkor a jogosság nem kérdőjeleződik meg, ami a regionális védőzáradék politikai érdemét illeti, a szakbizottságnak kell eldönteni végül is, és talán jó lenne, hogyha Pablo Szabának megadnánk a szót az előadónak, hogy ismertesse általános véleményét. En primer lugar, agradecer todas las aportaciones de todos los... Először is eh, szeretném megköszönni a képviselők eh, észrevételeit. Eh, két oldalú, több oldalú megbeszélésekben pozitív véleményeket hallottunk, és ezek gazdagították a jelentést. Nem kétlem hogy sikeres lesz az erőfeszítés, és az minden résztvevőnek, minden frakciónak és képviselőnek a munkájának az eredménye lesz. Ami a témánkat illeti először is, vannak olyan módosítások, amelyek bizonyos hibákat, technikai hibákat igazítanak ki, amelyeket a jelentés tartalmazott. Például a 42-es módosítás, amely a 4-es módosításnak a komatológiai megoldása, és aztán a 7-es kompromisszum volt a megoldás Árnes és Szájfi képviselők részéről, akik a kutatással kapcsolatos részt igazították ki. Aztán vannak a definícióval kapcsolatos módosítások, amelyek közvetlenül versenyben álló termékek, ez Szuszta, illetve a 46-os módosítás, 47-es módosítások tartoznak ide, aztán van egy pontosítás, amely igen releváns, hogy ez kizárja a kétségeket. Van egy kompromisszumos módosítás, 5-ös számú, arra vonatkozik, hogy kikérheti egy kivizsgálás indítását. Fellner úr azt javasolja, hogy legalább 25%-os legyen az európai termelés százalékában ez a határérték a dömping ellenes intézkedések jegyében. Aztán Lange úr azt javasolta, hogy legyen egy Domestic Advisory Group, egy tanácsadó csoport, amely kivizsgálja a különböző eseteket. Több módosítás kifejezetten az autóiparra vonatkozik, például a 79-es és a 81-es, ezeket támogatjuk. Ez egyfajta kötelezettség, hogy elkerüljük a különböző ágazatok közötti diszkriminációt. Más területeken is kardoskodunk emellett. Az autóiparban azért lényeges, mert az Európai Unióban több százezer munkavállalót képvisel ez az ipar a nem vámjellegű diakról is szó van, és ez egyébként már szerepel magában a megállapodásban, aztán más esetekben olyan módosításoknál, amelyek általánosabb elképzeléseket fogalmaznak meg, például 85-ös és a 3-as, ezeket bevezető rendelkezésnek kívánjuk megfogalmazni, ezek nem a rendelkező részben szerepelnek, azután hivatkoznak a globalizációs korrekt, korrekciós alapra is, Muscavini és Renaldi módosításai vonatkoznak erre, és ezeket is a bevezető rendelkezések közé vettük be, a 43-as módosítás Lange úr részéről pedig nagyon jó megoldásnak tűnik erre a problémára. Ami azokat a módosításokat illeti, amelyek a határidőket módosítják, itt véleményem szerint legyünk nagyon körültekintőek. A védzáradék témáit már az megállapodással kapcsolatosan tárgyaljuk, és ezt figyelembe kell venni a módosításnál. A jogi szolgálat ezért amellett van, hogy vegyük figyelembe ezeket a vonatkozásokat a módosításoknál. Aztán vannak olyan javaslatok, amelyek azokra az tényezőkre vonatkoznak, amelyeket szintén nem említettem már. A hetes kompromisszumos javaslat a bizottság által felvetett tényezőket veszi számba, és azt mondja, hogy ez nem kizárólagos lista. Azután részletesebben kell szabályozni bizonyos termékeket, ahol jelentős a harmadik országban gyártott mennyiség, de nem határozzuk meg az 5%-os határértéket, ahogyan javasolták néhányan. Úgy gondoljuk, hogy ez túlságosan korlátozó érvényű volna. Ami a platformot illeti egy platform létrehozását, erről már sokszor beszéltünk az Európai Bizottsággal is, és Lange úr kompromisszumos javaslatát, a tízes javaslatot vettük be a szövegbe, vagyis hogy a bizottság köteles a platformra felvinni az adatokat, hogyha ezeket lezárta, és technikailag ez lehetővé válik. És természetesen két kérdésre még ki kell térnem. A regionális alkalmazása a védzáradéknak, illetve a komitológiai vonatkozásuk, ez a két téma, amit még érintenem kell. Hallottuk a jogi szolgálat érveit már ezzel kapcsolatosan, ami pedig az alkalmazást illeti regionális szinten a végzáradék alkalmazását, 70-71, 72-es módosítás, illetve a második cikk első bekezdésére való hivatkozás. Sok, sokan arról beszélnek, hogy a regionális iparra kellene korlátozódnia, Többször elmondtuk már, hogy ez a rendelet regionális végzáradékot tartalmaz, a jogi szolgálat véde, véleményét már meghallgattuk, és ez azt mondja, hogy ez ellen mond az időszerűség és a kivételesség alapelveinek, és éppen ezért azt javasoljuk, hogy maradjon meg a, a hetes pont a regionális alkalmazásban, és úgy utal a régiókra, mint egy vagy több tagállam. Végül pedig az a célunk a kommentológiával kapcsolatosan, hogy megvédjük a parlament véleményét a döntéshozatali folyamatban, hogy méltányosság érvényesüljön a többi intézménnyel szemben. És ezért a bizottsággal való tárgyalásban és a tanácsával való tárgyalásban fenntartanánk ezt az egyensúlyt, egy olyan álláspontot, amely erős, és amely hozzájárul a céljaink eléréséhez. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. <clears throat> Lange úr. Köszönöm. Először is szeretném az előadónak megköszönni, ugyanis több körben nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni. Hét központi kérdésben állapodtunk meg, amiről holnap szavazni is tudunk majd. Először is azt szeretnénk, hogy a rendelet a védzáradékkal kapcsolatosan a drawbacket is vegye figyelembe. A 29-es módosítóban is egyértelműen kitűnik, hogy a van visszatérítést be kell építeni a védzáradékba. Másodszorban nem a tarifális dolgokra gondolunk, amelyek a versenypolitikai szempontból relevánsak lehetnek, hanem a szociális standardokkal kell foglalkoznunk, amelyekben megállapodtunk, és ezek adott esetben a versenyt torzíthatják. Ezen kívül a különleges gazdasági zónákkal is foglalkozunk, Koreában is van egy ilyen, itt figyelembe kell venni, hogy ott milyen termékeket állítanak el, és ennek tükrében megújítani a megállapodást. Ezen túlmenően az ötös cikkben bizonyos indikátorok szerepelnek, az átláthatóság, az online platform, hatott sorban. Azt is szeretnénk, hogyha a civil társadalom a megállapodás révén külön hangsúlyt kapna ezt is figyelembe kellett vennünk. Hetedsorban pedig eh, azt is szeretnénk, hogy a komitológia keretében a parlament eh, egy erősebb szerepet kapjon. A komitológiai eljárás módosítása, illetve Kadakarif eh, módosító indítványa ezt tükrözte. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen itt a jövőbeni jogalkotást is meghatározzuk. Tehát nagyon örülök, hogy ebben a hét pontban meg tudtunk állapodni. Egy dolog azonban még vitás, a regionális védő záradék kérdése. Épp most hallottuk, hogy ha erre egyáltalán sor kerülhet, akkor csak kivételes helyzetben. A hetes módosító indítványban szerepel ez, az előadó indítványában. Ezt majd még egyeztetnünk kell, de összességében azt hiszem, hogy sikerült egy tiszteletre méltó, tiszteletre méltó álláspontot kialakítani a parlament részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nagyon elégedett vagyok a jelentéssel, és azzal a tényel, hogy a jelentéstevő minden politikai frakcióval nagyon jól együttműködött. A kompromisszumos javaslatok, módosítások is ezt jelzik. Szinte minden pontban megegyeztünk. Ami a határidőket illeti, én is úgy gondolom, hogy maximum 200 napot kell alapul venni. Itt alapul kell venni az, hogy egy országot kell mindenképpen kiemelni, és fontos lenne az, hogy régióként több tagállamot határozzunk meg, ahogy a jogi szolgálat képviselője is elmondta. Én is úgy gondolom, hogy kizárólagos, kivételes helyzeteket kell alapul venni. Fontos az információcsere az ipar és a parlament között. Én is támogatom a jelentéstevő ezen javaslatát. Szálva úr különböző típusú gazdasági tényezőkről beszélt. Azt hiszem, hogy most már tisztázódott a helyzet, és nagyon fontos a az ellenőrzéssel, a felügyelettel kapcsolatos intézkedésekről szóló javaslat. Mindenképpen óvatosnak kell lennünk a kényesebb ágazatok terén, ami a különböző jogi dolgokat illeti a szabadkereskedelem kapcsán. Aztán a vám visszakövetelés témája szintén olyan területek, amelyek az eredet származása, eredettel kapcsolatos problémákhoz kapcsolódnak, és nagyon fontos, hogy kizárólagos hatáskörébe tartozzon az Európai Uniónak a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése. Ennyit akartam elmondani, természetesen vannak módosítási javaslataink a az árnyék jelentéstevőktől is, Toyer úrtól és Rinaldi úrtól, és reméljük, hogy ezeket a kollégák és a jelentéstevő is el fogják fogadni. Köszönöm. Mielőtt lezárnánk ezt a vitát, engedjék meg, hogy, hogy üdvözöljem azt a tényt, hogy Robert Sturdy úr is meg tudott egyezni. Elnök úr, két dologra szeretnék utalni. Először is Lange úr, teljes mértékben egyetértek a vám vissza követelés témát illetően. Itt talán az másfél százalékot kellene mindössze hozzátenni az elhangzottakhoz a van visszakövetelés számos termékek kapcsolatosan lehetséges. Ezzel egyetértek Pablo Zalba úrnak, pedig azt mondanám, hogy nagyon tetszik a javaslata, és lehet, hogy még ezt ki is lehet szélesíteni, nevezetesen több országot le lehetne fedni a javaslattal. Üdvözlöm ezt a jelentést, gratulálok önnek, tehát a régiókkal kapcsolatosan voltak problémáink, aggodalmaink. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát akkor még holnap napig dolgozunk ezen a jelentésen, és holnap lesz a szavazás erről. Pablo akar még valamit hozzátenni záró megjegyzésként? Nem, köszönöm szépen. Csak a regionális témával kapcsolatosan, hiszen bizonyos országok, tagállamok szempontjából, bizonyos ágazatok szempontjából felmerülnek kétségek, hogy kinek lesz majd az előnyös eh, Koreának vagy az Európai Uniónak, és arra kell erőfeszítést tenni, hogy meg tudjuk győzni ezeket a személyeket, akik kétlik, hogy kinek szolgál előnyére ez a megállapodás. És ezt úgy kell megtenni, hogy eh, ezt a regionális eh, védzáradékot megfogalmazzuk kivételességi és átmenet közötti alapon, tehát ezeknek az alapelveknek a tiszteletben tartásával. Köszönöm. I'm told that legal services uh, wants to add some remarks on the comitology aspects of the amendments. Szeretne -e a jogi szolgálat a komitológiával kapcsolatosan mondani valamit, tessék? Hogyha szeretnék, hogy ezt megvizsgáljuk, akkor uh, hogyha lesz rendelkezésre előidőnk, akkor megtesszük persze. Alapvetően támogatjuk az előadó módosításait, vagyis hogy egy ilyen tanácsadói eljárás egészítse ki az igazgatási eljárást. Az egyetlen gondunk azzal a módosítással van, amely vétót irányoz elő a parlament intézkedéseire nézve. Vagyis, hogy arra, hogy átmenetileg alkalmazzák a védzáradékot, ne alkalmazzák, vagy pedig, hogy végleges véd intézkedéseket tegyenek. A 219-es 291-es rendelet alkalmazásáig a komitológiai döntést kell alkalmaznunk, és egy olyan rendeletben vagy olyan rendeletekben, amelyeket most fogadunk el, hivatkoznunk kell a komitológiai döntésre, ami most nem tartalmaz vétó jogot. Később aztán ezeket az intézkedéseket hozzá lehet igazítani a a 291-es rendelethez, és abban a legtöbb parlamenti szakbizottság, az INTRA is azt javasolta, hogy legyen egy ilyen záradék, amely a parlamentnek jogot ad arra, hogy blokkolja a bizottság döntéseit. Viszont jelen pillanatban a komitológiai döntéshozatali folyamatot kell követnünk, és egyelőre abban nincsen ilyen elem. Ennyi a jogi érvelés ezzel kapcsolatosan, de továbbra is ez politikai döntés marad. Köszönöm szépen. Figyelembe vesszük majd a jogi szolgálat véleményét a frakciókban. De most Nézzük a 20. napi rendi pontunkat, amely a szabadkereskedelmi megállapodásról szól az EU és a korai köztársaság között ennek a tartalmi kérdéseiről. Már hangsúlyoztuk ennek a megállapodásnak a politikai jelentőségét. Ez az egyetlen valós kétoldalú szabadkereskedelmi megállapodás, az Európai Unió részéről körülbelül az elmúlt tíz évben nem került sor hasonlóra. Robert Stardinak adom meg a szót annak érdekében, hogy beszéljünk bizonyos véleményekről, amelyek az elmúlt hetekben jelentek meg a médiában, és amelyek azzal vádolták a parlamentet, hogy a parlament miatt csúszik a megállapodás ratifikációja, és leghamarabb idén novemberben kerülhet sorra. Igazából ezek a dolgok nem kapcsolódnak egymáshoz, hiszen nagyon korán megkezdtük ezt a folyamatot, már akkor, sőt az előtt, hogy hivatalosan a megállapodásban a parlament véleményét kikérte volna a tanács. Úgyhogy ha valakit vádolni kell a késedelemért, az nem a parlament. Megadom a szót Robert Sterlinek, és tájékoztatom önöket, hogy ma van a születésnapja, gratulálok. Boldog születésnapot! So you have the floor. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem gondoltam volna, hogy ezt bejelenti. Egy kicsit zavarba ejtő, lehet, hogy ki is mentem volna a teremből, hogyha tudom előre. Ebben a korban már nem olyan fontosak a születésnapok. Pablónak még egyszer szeretnék köszönetet mondani. Nagy részt az aggájaink az én jelentésemben, ezek már felmerültek az előző vitában, és üdvözlöm az önjelentését is. Kettő erősíti egymást és hatékonyabbá teszi. Egyetértek az elnökkel, hogy nem az a feladatunk, hogy késletessük ezt a folyamatot. A jelentés legyen helytálló, és erősítse mindkét felet, az Európai Uniót és Dél-Koreát. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk, hogy az európai iparágak érdekeit szolgálják bizonyos intézkedések, hogyha megvizsgáljuk ezt a jelentést, akkor nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy ez az első ilyen jelentés, bizonyára lesznek még hasonló megállapodások és témák, és ezért nagyon fontos, hogy ezt megfelelően végezzük el ezt a munkát. A jelentésem az támogató jellegű jelentés lényegében, úgyhogy nem igazán gondolom, hogy sok módosítás lesz, de egy magyarázó állásfoglalás is születik majd, minden árnyékentéstevő, megkapja majd ezt ma délután. És majd meg kikérem a véleményüket, ennek megfelelően fogom módosítani a szöveget, ahogyan Zádrom úr is említette, illetve a parlament által intézett kérések alapján nagyon fontos, hogy a jelentés előirányozza, hogy minél hamarabb a ratifikációnak meg kell történnie. Ez jó az EU-nak, Koreának, az üzleti vállalkozásoknak, a fogyasztóknak olyan időszakot élünk, amikor a világ minden részén szenvednek a vállalkozások, ezért bármilyen hasonló intézkedés csak segítheti az életüket. Nagyon kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ma is, a következő hetekben is, bármennyi időt is vesz igénybe ez a folyamat, hogy ki tudjam ezt a magyarázó dokumentumot majd egészíteni ezekkel a véleményekkel. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy mivel ez az első ilyen jellegű jelentés, vagyis amit szabadkereskedelmi megállapodásra kapcsolatosan készítünk, és mivel több is következik majd ezután, egyetértek, hogy ez egyfajta példát mutat az eljárást tekintve is, és a jelentést tekintve is. Úgyhogy most meg is adnám a szót a képviselőknek, Lange úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem is itt egy példaértékű megállapodást hoztunk tető alá, éppen ezért alaposan meg kell vizsgálni. Különös tekintettel, hiszen a Lisszaboni szerződés életbe lépése után ez az első ilyen jellegű megállapodás, aminek következtében az Európai Parlament szerepe is megerősödött. Éppen ezért el tudom képzelni, hogy a jövőbeni szabadkereskedelmi megállapodások esetében erőteljesebben részt vehetünk a tárgyalás folyamatában. És ahogy Stördi kolléga is elmondta, lehetőségünk lesz igent vagy nemet mondani. Ennél a megállapodásnál számos pozitív elemet is meg lehet említeni, amelyek az európai ipar, az európai munkavállalók, munkadók érdekeit szolgálják, vagy ami például a piaci hozzáférést illeti a vegyiparban, a szolgáltatások területén. Ami különösen pozitívan értékelendő, az az, hogy ebben a megállapodásban jelennek meg először a szociális és környezeti standardok. Különösen ami az ILO által alkalmazott alap standardokat, normákat illeti, és külön üdvözlöm, hogy a az ILO standardokat Korea is átveszi. Különösen ami az egyesülési szabadságot illeti, a szakszervezeti tevékenységet. Voltak példák korábban, ahol ezeket az alapjogokat megkérdőjelezték. Úgyhogy ezek mindenféleképpen pozitívan értékelendők a megállapodásban. Ami pedig a civil társadalom bevonását illeti, Koreában és itt az EU-ban is belföldi tanácsadói csoportok működnek, az ipar, a munkavállalók és a civil szervezetek részvételével a határokon átnyúló jelleg is nagyon példaértékű, tehát a, ezeket meg kell őrizni, és követni kell minden jövőbeni megállapodásban. Nézzük azonban, hogy eh, hol merülnek eh, fel problémák. Itt három eh, iparágat lehetne megemlíteni, a hajógyártást, a textilipart és az autogyártást. A hajógyártásban már korábban is felmerültek problémák a dömping, illetve dömping ellenes intézkedések kapcsán. Nyílt kártyákkal kell játszani, és biztosítani kell, hogy megőrizzük az európai hajógyártás jövőjét. Ami pedig az autógyártást illeti. Itt különösen erős a relevancia, ugyanis a volument nem de nem a volumen, hanem az érték a meghatározó, és nagyon pontosan látni kell, vagy meg kell vizsgálni, hogy megteremtettük-e ezzel a verseny egyenlőséget, az egyenlő esélyeket a versenyben. Az egyik kérdés a visszatérítése kérdése. A koreai gyártóknak miért engedjük meg, hogy alkatrészeket vásároljanak olyan harmadik országokból, amelyekkel nem rendelkezünk szabadkereskedelmi megállapodással, és ugyanezen alkatrészek esetében, például mondjuk az akkumulátorok esetében az európai gyártókkal megfizettetjük a vámot. Ez felborítja az egyensúlyt. védzáradékokat is előír a megállapodás egy öt éves időtávon, de minden esetre ez egy nagyon kritikus pont. Ami pedig a beszállítókat illeti. Nem tudom, belátni, hogy miért nem ugyanolyan feltételeket alkalmazunk a koreai gyártók és az európai gyártók esetében az alkatrész beszállítások kapcsán. Itt az alkatrészek a beépítendő alkatrészek arányát 8%-ban határozzuk meg, de feltetőleg ez a mennyiség növekedni fog, ugyanis Koreában meglehetősen monopolisztikusan szervezett az autóipar. 80%-os piaci részesedéssel is rendelkezhet egy gyártó. A másik szempont, még maradva az illetve nem csak az autógyártás esetére vonatkoztatva, a versenyhelyzet romlása, a piaci hozzáférés Koreában. Ez egy kis piac, de igen komoly eh, piacra jutási akadályok léteznek. Engedélyezési eljárások, adózási rendelkezések, illetve bizonyos környezetvédelmi előírások formájában. Biztosítani kell, hogy a jövőbeni megállapodások kapcsán a piacra jutást ne akadályozzák nem vámjellegű akadályok, és elismerjék az európai gyártókat, ne terheljék külön előírásokkal vagy korlátokkal. Köszönöm szépen. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek, hogy ez az első megállapodás és az első jelentés, és ennek, súlyos, ennek nagy jelentősége van, nagy felelősséget ró ez ránk a parlament szempontjából és a szakbizottság szempontjából is. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet módosítani ezt a jelentést, de nagyon fontos üzeneteket lehet vele közvetíteni, vagyis, hogy támogatjuk a szabadkereskedelmi jelen megállapodásokat, hiszen ezek kiegyensúlyozott feltételeket teremtenek a két fél számára. Másodszor pedig az az üzenet, világos üzenet, hogy a tárgyalások során be kell vonni a parlamentet, az Európai Parlamentet ebbe a folyamatba. Köszönöm szépen. Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Két dolgot szeretnék említeni, egyetértve egyébként Lange kollégával nevezetesen, hogy ez az első jellegű megállapodás Lisszabont követően. De néhány dolgot még végig kell gondolni. A gazdasági és a piaci válság eh, körülményei között számos iparág gót eh, közvetlenül fog eh, érinteni ez a szabadkereskedelmi megállapodás. És éppen ezért szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a szociális és a környezeti szempontok beépítése, figyelembe vétele Koreával a Koreával kötendő megállapodásban, illetve együttműködésben a gazdaság területén. Erre nagyobb figyelmet kell fordítani. Éppen ezért külön köszönöm. És időt kell fordítanunk arra, meg kell vizsgálnunk, hogy ezek a megállapodásban előírt keretek, standardok mennyiben fognak a gyakorlatban érvényesülni. A szabadkereskedelmi megállapodást a munkavállalóknak is el kell ismerniük, és a parlamentnek egyfajta stratégiában kéne megállapodni, hogy az esetleges ellentmondásokat hogyan tudjuk áthidalni. És Éppen ezért ezt a szabadkereskedelmi megállapodást nagyon komolyan kell venni, és a standardokat beépíteni. Nagyon fontosnak tartom, és helyesnek, ahogy Szördi kolléga is elmondta, hogy ez egy partnerségi megállapodás kell, hogy legyen. Nevezetesen azonos feltételekkel azonos szinten tárgyalunk a koreaiakkal. Éppen úgy nekik is komolyan kell ezt venni, mint ahogy mi komolyan vesszük. És a jövőben a parlament szerepét, ha erősítjük az ilyen megállapodások tárgyalása során, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a szociális standardokat hogyan tudja erőteljesebben érvényesíteni ilyen megállapodások kapcsán, hogy elkerüljük a bérdömpinget, és hogy a partnerekkel egyfajta új gazdaságpolitikát is végig gondoljuk. A legutóbbi EU csúcson is szóba került a jövőbeni európai gazdasági irányítás, kormányzás kérdése, és a parlamentnek sokkal határozottabban kell ezeket a tárgyalások során majd a jövőben megjeleníteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy egy kiváló munkát végeztek a védzáradékkal kapcsolatosan, úgyhogy én is szeretnék köszönetet mondani Zál, Zálba kollégának, valamint Stördi kollégának is. Azonban szeretnék egy általános politikai megjegyzést tenni. Az első megjegyzésem az, hogy itt nem egy partnerségi, szabadkereskedelmi egyezményről van szó egy szegény országgal, hanem egy olyan országgal kötünk megállapodást, amely a gazdaságban, a fejlődésben nagyon magas életszínvonalt ért el. Nagyon hasonlít az életszínvonaluk a mi életszínvonalunkhoz ebben az országban jók a viszonyok, a gazdasági viszonyok. Továbbá, körülbelül tíz évet vártunk arra, hogy legyen egy ilyen megállapodás. Most akár még várhatunk egy évet, két évet is. És ez nem egy, egy ezt nem humornak szánom, nem egy vicc. Itt egy olyan országról van szó, amelyel példamutató megállapodást akarunk kötni. Lange kollega elmondta, hogy melyek a pozitív aspektusok, az elvi megfontolások. Aztán ott vannak azonban negatív az aspektusok is, amelyek kihatnak az emberekre, a mi polgárainkra is. Ugye itt koráról van szó, nem Ruandáról. Figyelembe kell venni a munkaszabályokat, a munkastandardokat, hogyha e, egy ilyen országgal kezdünk tárgyalásokat, természetesen vannak evidens dolgok is. Egy olyan ország, mint Korea, objektív tényezőket sugároz. Mondjuk Kínával kapcsolatosan nem ezt mondanám, de Koreával kapcsolatosan evidens dolgokat kell figyelembe vennünk. Azonban, hogyha ebből a szabad kereskedelmi egyezményből a különböző garanciákat kivesszük, hogyha a szolgáltatásokkal kapcsolatos területeken engedélyeket teszünk, akkor nem tesszük lehetővé a gyártók számára, hogy minden piacon megjelenhessenek. Nem hasonlíthatjuk össze a textilipar vagy az autógyártás különböző problémáit, például a gyógyszeripar termékeivel, vagy pedig az alkohol, alkoholgyártók problémáival. Tehát, hogyha a nép nyelvezetén kezdünk el beszélni, akkor az európai újságokban azt fogjuk olvasni, hogy hogy nem megfelelő módon járunk el. Mindez kihat az európai polgárok életére is. Például tegyük fel azt a kérdést, hogy az Egyesült Államok vagy Kína miért blokkolták le a megállapodásokat Koreával? ugye itt nem arról van szó, hogy protekcionista vagyok. Én a liberális gazdaság híve vagyok, de azért a feltételeket figyelembe kell venni. Hogyha én szocialista akarok lenni, akkor természetesen figyelembe veszem az egyenlőséget, a szociális jogokat, és így tovább. De korával kapcsolatosan mindenképpen fontos ezeket a tényezőket figyelembe venni. Ugye ott van a gazdag nyugat hatása a szegény emberekre. Ne legyenek ilyen akadémikus jellegű megállapodásaink. Sokkal több lehetőséget kell garantálni az embereknek. Figyelembe kell venni a környezeti problémákat, a garanciákat, a jogi, ö, szociális problémákat. Ugye most arról döntöttünk, hogy tíz év után mindenképpen valakivel kötnünk kell egy szabadkereskedelmi megállapodást. Hát itt erről van szó, nem? És nem vesszük figyelembe a garanciákat, ö, ne, a feltételeket, az amerikai demokratikus, az intelligens amerikaiak le tudták blokkolni a megállapodást. Mi erre úgy látszik nem vagyunk képesek, és feláldozzuk e nagyon szép akadémikus megállapodás oltárán a munkahelyeinket Európában. Elnök, köszönöm szépen! Most pedig a bizottság képviselőjét kellene meghallgatni hallgatnunk, Ignáció de úr. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most nem fogok hosszú beszédet tartani, nagyon sok lehetőség nyílik még arra, hogy erről a megállapodásról beszéljünk, lesz ugye a meghallgatás is holnap. Az Európai Parlament foglalkozott és foglalkozik ezzel a témával. Már volt folytattak tárgyalásaink, és jelezték azt, hogy az Európai Parlament milyen üzenetet szeretne küldeni. A szeptemberben kerül sor az aláírásra, megállapodás aláírásra. Több felszólaló utalt arra, hogy mennyire fontosak a nem tarifális jellegű akadályok. Ez a megállapodás tartalmaz különböző kötelező jellegű rendelkezést, nem tarifális jellegű rendelkezéseket az európai gyártóknak szembe kell nézniük a korai piac kívásaival, és természetesen a felügyelet nagyon fontos. Ez egy nagyon innovatív megállapodás, nem csak a célok cél, kitűzött célok miatt, hanem figyelembe veszi és bevonja a felügyeleti rendszerbe az NGO-kat és a különböző szervezeteket ami az Európai Parlament szerepét illeti a tanácskozások során természetesen a szabadkereskedelmi megállapodásokról szóló mm, tárgyalások során egyre inkább bevonjuk az Európai Parlamentet, és Indiával is elindulnak a tárgyalások, és ennek kapcsán is meghallgatjuk a parlament véleményét. Szeretném megegyezni azonban az, hogy nem lenne korrekt azt mondani, hogy az Európai Parlamentet csak azután vontuk be ebbe, ezekbe a tárgyalásokba, amikor is már a szabadkereskedelmi megállapodást végül is kidolgoztuk, lezártuk. David Martin volt a jelentéstevője az egyik állásfoglalásnak, és ez a, az állásfoglalás is a bizottságnak a parlament agájait. Figyelembe vettük ezeket a parlamenti ajánlásokat is, akkor, amikor a tárgyalásokra sor került természetesen, hogyha akarnak részletesebben tárgyalni erről a megállapodásról, a különböző gazdasági ágazatokról, akkor e rendelkezésre állunk, hatástanulmány is született e, magállapodás kapcsán, és hogyha az INTA szakbizottság tagjai szeretnének ezzel kapcsolatosan e, részleteket, akkor rendelkezésre állunk. Elnök, köszönöm szépen, most pedig visszaadom a szót Robert Sturdiónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Lange úr felvetett valamit, amit tisztázni kell a bizottság részéről, hogy az antidumping kifejezés is elhangzott. Én úgy tudom, hogy a WTO tárgyalások során akármilyen országgal is folyjanak ezek a tárgyalások, az antidumping kérdést mindig felhozzák. Tehát ez már megvan. Megerősítené ezt a bizottság képviselője? Továbbá, hogy Szuszta úr is mondta, és a többiek is, hogy igen, ez egy nagy lehetőség Európa számára, és én támogatom általánosságban ezt a megállapodást. Azt hiszem, hogy jó lesz ez Európa számára hosszú távon, minnyáján, minnyájunk számára hasznos lesz ez a megállapodás. De lehet, hogy tisztázni kell bizonyos dolgokat, de én úgy gondolom, hogy Európa hosszú távon hasznot húz majd ebből a megállapodás, és ból és Ezt kell mindenképpen figyelembe venni, hogy ez egy általános kedvező, hasznos megállapodás lesz. És ezt a magyarázó állásfoglalásban is elmagyarázom mindenki számára. Köszönöm szépen! Esetleg akkor ezt az antidöpinggel kapcsolatos záradékot is tisztázná, igen, a megállapodás teljes mértékben fenntartja az, mind az Európai Unió, mind pedig Korea jogait arra, hogy az dömping ellenes rendelkezéseket alkalmazzák. Megfelelnek a rendelkezések az európai jogszabályoknak az antidömping területén. Se Korea se, se az Európai Unió jogait nem korlátozza az antidumping intézkedések megvalósításában. Itt a támogatásokat is figyelembe veszik, sőt a WTO szabályokon túl megy, ez a megállapodás bizonyos területeken, például ugye a hajógyártásról is beszélt már Lange úr. Ez is egy ilyen terület. Elnök, köszönöm szépen. Szeretném önöket emlékeztetni arra, hogy a jelentés tervezett tehát következő szeptemberben fogjuk majd fogunk majd visszatérni. Most pedig a hatos napirendi pontra térünk át, ez pedig a makroszintű pénzügyi támogatás Moldovának címet viseli. A jelentéstevőnk Winkler úr az EPP részéről. Ez egy eszmecsere egy jelentés tervezett megvitatása a bizottság júniusban elfogadott egy javaslatot makró szintű pénzügyi támogatásról Moldovának. Elnök kéri, hogy figyeljenek a képviselők, és kérem, hogy csendben legyenek. Tehát egy javaslat született a szintű pénzügyi támogatásról Moldovának. 90 millió euróról szól ez a támogatás. Ez egy fontos támogatás. A, a következményeket, a válság következményeit figyelembe vesszük Moldovában és arra is szolgál, hogy Moldovában megerősítse és fejleszte a reformokat. Azt hiszem, hogy angol nyelven megkapták a jelentéstervezetet. Winkler Gyula úrnak adom meg a szót, hogy mutassa be a jelentését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon világos az érdeklődés. Ugye a kollégák ugye tudják, hogy Moldova nem Korea, de nagyon fontos partnerévé fejlődhet az Európai Uniónak. Néhány megjegyzésem lenne három pontban. Először is az IMF megállapításokkal javaslattal kapcsolatosan, aztán az ütemterve kapcsolatosan, ahogy ön is elmondta, elnök úr, egy makro szintű pénzügyi segítségnyújtás, ez egy segítségnyújtás, 90 millió euró összegben, ebben az évben 2010 és 2011-ben kerül ö, segítség, a segítségnyújtás kifizetésre a Szovjetunió bukása után elindult a fejlődés, egy demokratikus ország 8-9 hónap óta, most már az új kormány minden alkalommal megerősíti az, azt, hogy integrációs erőfeszítéseket tesz az Európai Unió felé. Természetesen ez egy nagyon hosszú út lesz, minden kritériumoknak meg kell majd felelnie Moldovának, az EU-nak és a parlamentnak mindenképpen támogatnia kell ezen erőfeszítéseket a moldovai köztársaságban. Természetesen ahogy a bizottság javaslata is szól arról, hogy itt egy kizárólagos segítségnyújtásról van szó. Javaslatokat, módosítás javaslatokat fogok benyújtani. Ez a szakbizottság és a parlament már elindította a vitát azzal kapcsolatosan, hogy mennyire átlátható ez a makroszintű segítségnyújtás. És akkor ez a második pontomhoz vezet, nevezetesen öt módosítást javaslok, az egyes és az ötös módosítók foglalkoznak a gazdasági és pénzügyi bizottsággal, a, a, mely partner ebben az egész folyamatban, és én, mint jelentéstevő úgy gondolom, hogy a bizottságnak rendszeresen informálnia kell a ö, fejleményekről, és a bizottságnak a megfelelő dokumentumokat is biztosításra, biztosítani kell. A kettes módosító egy olyan módosító, amely arról szól, hogy az az Európai Bizottság Should the, uh, bizottságnak rendszeresen informálnia kell a ö, parlamentet és, az Európai, és a gazdasági bizottságot a hármas és a négyes módosító ö, időhatárokról szól. Úgy gondoljuk, hogy, hogy az időkeret a különböző feltételek biztosításához is nagyon fontos. A harmadik ponton pedig az ütemtervet illeti időbeni ütemtervet június 24-én lesz a határideje a módosítások benyújtásának. Júliusban az Intában lesz egy szavazás, de ez még nem a végleges szavazás lesz a nemzeti parlamentekkel való konzultáció a Lisszaboni szerződés értelmében kötelező, éppen ezért ezt erre még várni kell, aztán lesz a trilógus a tanácsal és a bizottsággal, hogyha arra szükség lesz, aztán augusztus 30-án lesz egy szakbizottsági ülés, és hogyha megesznek a feltételek, akkor szavazhatunk, és az első szeptemberi plenáris ülésen Strasbourgban szavazhatunk. Köszönöm szépen önnek, elnök úr, a személyes támogatását a munkám iránt, és szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, a titkárságnak, mert nagyon-nagyon sok munkát végeztek, és támogattak engem, mint jelentéstevőt. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig megvan a jelentés, tudunk a, tehát a jelentéstervezetről, a javas, a módosítási javaslatokról, megnyitom a eszmecserét, Kutas úrnak adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Gondolom mindenki ismeri a moldovai politikai helyzetet. A Moldovai Köztársaságban lezajlott változások és az Európai Unió felé történő nyitás mindenféleképpen megérdemli a támogatást. A Moldovai Köztársaság egyik legfontosabb jövőbeni célkitűzése, hogy előbb-utóbb csatlakozzon az Európai Unióhoz. A formális tárgyalások már január 2010. januárjában megkezdődtek. A Moldovai Köztársaságot igen súlyosan érintette a gazdasági válság, igen súlyos költségvetési helyzetben van az ország, az egyfőre eső jövedelem a régióban itt a legalacsonyabb, és a jelenlegi kormánykoalíció meglehetősen törékeny. Ennek összefüggésében úgy gondolom, hogy minél előbb el kell fogadnunk, jóvá kell hagynunk ezt a makroszintű pénzügyi támogatást, annak érdekében, hogy segítsük a moldovai gazdaságot és a demokratikus reformokat. Winkler előadó úr is elmondta, hogy a jelentés keretében az MFA-t ahhoz a támogatáshoz kell igazítani, amit Ukrajnának nyújtottunk. Ezzel kapcsolatosan már kialakítottunk egy álláspontot, úgyhogy ennek a jelentésnek minél előbb elfogadásra kell kerülnie, és a támogatást biztosítani kell Moldova számára. Köszönöm szépen. Helmut Scholz, az másik árnyék előadó, kíván-e szólni? Nagyon röviden, elnök úr valóban helyes, amikor a politikai helyzettel kapcsolatosan leszögezzük, hogy történtek változások, de a helyzet ennél bonyolultabb, mint eh, ahogy az első pillanatra tűnik. Évek óta, legalábbis hat éve, még a korábbi kormány keretében eh, már megfigyelhető volt, hogy egyre inkább az Európai Unióval való együttműködés irányában haladnak, és az EU akkoriban az akkori korábbi kormányjal ezt kizárta. Ma azonban a többszöri választásokat követően egy olyan helyzet alakult ki a köztársaságban, amit meglehetősen labilisnak kell tekintenünk. A makroszintű pénzügyi támogatást valóban minél előbb biztosítani kell, de ezt nem szabad nyomás gyakorlása felhasználni. Azt ösztönözni kell, illetve abban kell támogatni az országot, hogy fenntartható gazdasági fejlődést indítson meg. Ha megnézzük a módosításokat, akkor Winkler kollégával ezeket majd megvizsgáljuk, illetve néhány újabb javaslatot is teszünk. Temprano az úr, a bizottság először is szeretné megköszönni a parlamentnek, illetve különösen az önök szakbizottságának a javaslatot, illetve az együttműködést, hogy a jóváhagyás folyamatát felgyorsítsuk. A bizottság is minden tőle telhetőt megtesz, annak érdekében, hogy ez a javaslat megvalósuljon. A jelenlegi ütemezés szerint szeptemberben kerülne elfogadásra a jelentés. A bizottság el tudja fogadni azokat a módosításokat, amelyek arra irányulnak, hogy az Ukrajnával megkötött hasonló megállapodáshoz igazítsuk ezt is, de természetesen a jogi szolgálatra is támaszkodunk. Biztosítanunk kell a konzultációt, ezeket a módosításokat tehát el tudjuk fogadni. Ami a makroökonómiai fejleményeket illeti. Az ország úgy tűnik, hogy már kilábal a legmélyebb válság, vagy kezd kilábalni a legmélyebb válás, válságból a valutalappal kapcsolatos megállapodás keretében a program első fele teljesült, tehát júliusban 60 millió euró folyosítására kerül sor. Ettől függetlenül még igen nehéz a helyzet, a költségvetési helyzet, a külgazdasági számlák helyzete. Az IMF előrejelzése szerint további nehézségekkel kell számolnia az országnak, 200 alapponttal kell módosítani a kamatszintet az infláció feltehetőleg csökkenni fog, de a strukturális reformok szerepét nem szabad elhanyagolni. Ehhez kell minél előbb biztosítani az említett támogatást. Köszönöm szépen. Okay, this closes our uh, discussion. Let me remind you that... A vitát akkor lezárhatjuk. A módosítások határideje jövő hét június 24-e 12 óra. Következik a hetes napi rendi pont. A 12-15-ös tanácsi rendelet módosítása, 2009-es rendelet, elnézést. Még az előadónak, Winkler úrnak megadom a szót hogy lezárjuk az előző vitát. Nem akarom félbeszakítani elnök úr, csak, úr, csak néhány szót szeretnék reagálni az elhangzottakra. Először is az árnyék előadóknak szeretnék köszönetet mondani. Tudom, hogy Scholz úr igen jogosan hangsúlyozza azt, hogy nem szabad nyomást gyakorolnunk, de minden esetre a segítségünkről tanúságot kell adnunk. Európának arra van szüksége, hogy a határai mentén stabil helyzet uralkodjék. És éppen ebből a szempontból Moldova és Ukránia, ö, Ukrajna nagyon fontos, ezért kell támogatnunk a strukturális reformokat, a demokratikus fejlődést. Természetesen örömmel vitatom meg ezeket a kérdéseket az árnyék előadókkal, illetve esetleges módosító indítványaikat. Köszönöm szépen. Hetes napi rendi pont, tehát még egyszer a 12-15-2009-es tanácsi rendelet módosítása, kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről, a stabilizációs és társulási folyamatban résztvevő vagy ahhoz kapcsolódó országokban és területeken. Én voltam az előadója ennek a témának, és mint tudjuk, a javaslat lényege, hogy az említett tanácsi rendelet hatáját meghosszabbítsuk, 2015. december 21-éig. A jelentéstervezetemben én nem ellenzem a bizottság által javasolt változásokat, tehát nincs e tekintetben véleménykülönbség. Mivel azonban a rendelet bizonyos végrehajtási hatásköröket tartalmaz, amelyek nem a 99-es komitológiai eljárás alapján kell elfogadni. Én bizonyos módosításokkal éltem, amelyeket a végrehajtási, illetve a ráruházott delegált jogi aktusok keretében kell elfogadni. A különböző preferenciális megoldásokat, megoldásokról rendelkezik az egyes cikk, tulajdonképpen ezek képezik az én jelentéstervezetem fő szempontjait amelyet megtalálnak a kiosztott anyagban. Úgyhogy most megnyitom a vitát. Kíván-e valaki szólni? Juli Winkler a néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr, röviden. Én hangsúlyozom, hogy a néppárt támogatja az ön jelentését és módosításait, különösen ami a delegált jogi aktusokra vonatkozik. Tehát itt gyakorlatilag más, nincs másról szó, mint a Lisszaboni szerződéshez igazítjuk ezt a rendeletet. A bizottság részéről Philip Grisson. Köszönöm. Colin Brownnak hívnak, a Digitrade jogi osztályáról. Clisson úr helyett vagyok itt, ugyanis a komitológiával én foglalkozom elsősorban. Először is szeretném megköszönni a jelentést, ezt mi is üdvözöltük. Két dolgot szeretnék elmondani, az egyik a tartalommal, a másik pedig a folyamattal kapcsolatos. Ami a tartalmat illeti, a bizottság egyetért a tartalmi módosítások lényegével, és teljesen egyetértünk a parlamenttel abban, hogy a Lisszabon által teremtett keretet be kell építeni a rendeletbe a végrehajtási jogi aktusokban. És azzal is egyetértünk, hogy felül kell vizsgálni az összes végrehajtási jogi aktust, amit még az együttdöntési eljárás keretében fogadtunk el a kereskedelem területén. Egyetértünk a módosítások lényegével, általános irányával, vannak azonban bizonyos részletek, amiben nem feltétlenül értünk egyet, ami a négyes módosítót illeti. Ennek inkább egy végrehajtási jogi aktusban kellene szerepelni. Az ötös és a hetes módosító már a végrehajtási jogi aktusok, a meglévő komitológiai eljárási döntések alapjára épül. A hatos módosítót pedig egy véleményünk szerint nem delegált, hanem végrehajtási jogi aktusban kellene rendezni. A tízes cikk konkrét hatásköröket biztosít a tanács, illetve a bizottság számára, amit szerintünk szintén módosítani kellene. Tehát még egyszer az általános irányjal egyetértünk, és néhány konkrét dologban majd még úgy gondoljuk, hogy tovább kell tárgyalnunk. Ami pedig az eljárást, a folyamatot illeti, Ön is említette, elnök úr, hogy a kereskedelmi preferenciák mennyire fontosak a Nyugat-Balkán, különösen Koszovó számára. A jelenlegi rendelet az év végén jár le, tehát szorít minket az idő, minden intézményt, abból a szempontból, hogy ezt meghosszabbítsuk, illetve egy olyan rendelet szülessen, ami a jelenlegi preferenciák helyébe léphet. Egy eltérő megközelítést javasolunk. A magyarázó szövegben a bizottság egy omnibus javaslatot támogatna, ami nem csak ezt, hanem még további 23 rendeletet módosítani, ami folyamatosan dolgozunk ennek érdekében, és szeptember elejére igyekszünk ezt a munkát elvégezni. Foglalkozunk a jelenlegi komitológia kérdéseivel a kereskedelem területén, és ezt is minél előbb tető alá akarjuk hozni. Ennek a folyamatnak vagy eljárásnak az a lényege vagy előnye, hogy Lisszabon következtében minden vonatkozó rendeletet egyszerre módosítjuk. Tekintettel az idő szűkösségére úgy gondoljuk, hogy ez egy üdvözítőbb eljárás. Köszönöm szépen. Thank you. I understand the point of view of the Commission when Köszönöm a bizottságnak, majd a javaslat hozzánk is el fog jutni egy ilyen általános omnibus formában. Minden esetre én is szorgalmazom, hogy ezt a javaslatot minél előbb el kellene fogadni, Úgyhogy számítok az együttműködésre a szakbizottságunk, illetve az Európai Bizottság között. Várjuk mielőbb a bizottság általános javaslatát. Az én módosítóim preventív jellegűek, és arra sarkaljuk a bizottságot, hogy minél előbb nyújtsa be ezt az általános módosításra irányuló javaslatát. Köszönöm szépen. További eszmecserét tartunk még ebben a kérdésben jövő jövő a következő ülésünkön, ami július 10-én lesz. Um, let's move to point uh, eight. Eight folytassuk a nyolcas as napi rendi ponttal. A 1334-es 2000-es tanácsi rendelet módosítása, a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakítására vonatkozóan Jörg Leitfried A szocialista frakció nevében az előadó úrnak, tehát megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez nagyon érdekes, ugyanakkor meglehetősen összetett, bonyolult anyag. A helyzet elmarad a várakozásoktól, nem kielégítő, és ezen kívánunk változtatni. Szeretnénk, hogyha kielégítővé válna a jelenlegi helyzet. Nézzük, hogy mi a probléma. Az export esetében a kettős felhasználású termékek kapcsán egyes tagállamokban és az ilyen termékek gyártói számára nem egységes a helyzet. Az egyes tagállamok nem egységesen kezelik az exportőröket, és ez a közös belső piacon problémákat szül, másodszorban pedig nem megfelelően átlátható a rendszer. Harmadsorban pedig a bizottság, a tagállamok viszonyában, és az Európai Parlament viszonyában sem teljesen surlódásmentes a kapcsolat. Én arra törekedtem, hogy olyan anyagot készítsek, amiben felvázolom a lehetséges megközelítést. Végül is az egész eljárást kell átláthatóbbá tenni a Lisszaboni szerződés szellemében az Európai Parlament szerepe erősödni fog, tehát tisztázni kell, hogy melyik szakbizottság lesz az illetékes, számomra kétségtelen, hogy ez a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottság kell, hogy legyen. Arról is gondoskodni kell, hogy az Európai Unió a nemzetközi szervezetekben egy hangon jelenje meg, szóljon. Az árnyék előadókkal előzetesen már tárgyaltunk, és arra jutottunk, hogy észszerű lenne a bizottság javaslata alapján tovább folytatni a munkát. Minden esetre fontos, hogy a bizottság a rendeletet módosított formájában terjessze elő a parlament elé. Én szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy erre mikor lehet lehetőség, milyen gyorsan kaphatjuk ezt meg. Nagyon fontos, hogy ez minél előbb megtörténjen, és minél előbb életbe lépjen az új rendelet, ugyanis a jelenlegi mellékletekkel a jelenlegi helyzet nem igazán megoldható. További kérdés, hogy észszerű-e, hogy a bizottság javaslatán dolgozzon tovább a parlament, vagy pedig egy új javaslatra várjunk. és a parlament a bizottság új javaslatáról szavazhatna majd. Tehát a bizottságnak ezt a kérdést kellene tisztázni, hogyan lépjünk tovább. Még visszautalnék arra, hogy az a célunk, hogy megoldást találjunk, hiszen végig kell gondolni a jelenlegi mellékletekben szereplő terméklistákat. Ez a javaslatban is kell, hogy szerepeljen. Szerintem a jelenlegi helyzet nem kellően kiegyensúlyozott, és felmerül az az alapkérdés, hogy a bizottság tehát új javaslattal áll -e elő, másodszorban milyen gyorsan, harmadsorban pedig az Európai Parlament ezt hogyan tudja elősegíteni. Hiszen a régi rendeleten már tovább dolgozni, azt tovább toldozni, foldozni nem tűnik túl észszerűnek. Ezt majd természetesen megvitatjuk a többi frakció árnyék előadójával, és jó lenne, hogyha ezt a helyzetet minél előbb tisztázná az Európai Bizottság is. Um, well, the... Nos, a külügyi bizottság úgy döntött, hogy hozzájárul ennek a témának a tárgyalásához egy véleménnyel. Butikoffer kollégánk eljött a körünkbe, üdvözlöm, és kérem, hogy a külügyi bizottság véleményét mondja el. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy az EFET bizottság véleményét megosztam önökkel. A szakbizottságnak előterjesztettem egy jelentéstervezetet, és a kollégáim a többi frakcióból benyújtottak bizonyos módosítási javaslatokat. A határidő már elmúlt, mármint a módosítások benyújtására vonatkozó határidő. Úgyhogy arról tudok csak beszámolni, hogy hamarosan szavazunk erről a témáról. az árnyék jelentéstevőkkel is egyeztettem, és arra jutottam, arra a felismerésre, hogy a megközelítésünk közös. Különösen érdekes számunkra a biztonság vonatkozása, és gondolom nem lep meg senkit, hogy abból az alapelvből indulunk ki, hogy az ilyen kérdésekben, az ilyen kényes kérdésekben nem engedhetünk a biztonsági normákból. Mindenki számára ismeretes, hogy a bizottság hat javaslatot tett általános exportengedélyekre vonatkozólag. A tanács közös munkacsoportja június 11-én ülésezett, ez volt a legutóbbi ülésük, és arra a következtetésre jutottak, hogy a hat terület közül a számítástechnika és informatikai komponens már nem tűnik szükségesnek. Azután az úgynevezett alacsony értékű szállítmányokra vonatkozó engedély kapcsán a tanácsi munkacsoportban számos fenntartás felmerült, több tagállam fenntartását jelentette be. Teljesen egyetértek Leistrid úr észrevételeivel, vagyis a bizottságnak feltett kérése vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság reagál-e az új tanácsi következtetésekre, és ennek nyomán a saját dokumentumát felülvizsgálja-e, vagy pedig figyelmen kívül hagyja a tanács munkáját, és azt mondja, hogy nem kell módosítani a javaslatot. Aztán a második kérdés Leichtfried úr részéről az volt, hogyha az Európai Bizottság valamilyen fellépést irányoz elő, milyennek a határideje? Ez az én kérdésem is. Aztán van egy kérdés, ami nem magához a rendelethez kapcsolódik, de vannak gyakorlati vonatkozásai, és van ilyen jelentősége, vagyis, hogy hogyan lehet biztosítani a rendelet megfelelő végrehajtását. Emlékeztetném önöket, hogy az Egyesült Államok egy olyan belbiztonsági minisztériumot működtet, amely kompetens ezekben az ügyekben, és több ezer tisztviselő végzi el ezeket a vizsgálatokat, ellenőrzéseket. Én úgy látom, egyelőre még nem világos, hogy milyen módon biztosítják a tagállamok azt, hogy a vámhatóságaik ilyen szinten meggyőződhessenek ezeknek a szabályoknak az érvényesüléséről. Persze ez már gyakorlati vonatkozása ennek az ügynek. Ami az én megközelítésemet illeti, hatással volt a véleményemre a tanács állásfoglalása, és úgy gondolom, hogy általános megállapodásra van szükség a tagállamok körében, a tekintetben, hogy milyen szintű biztonságra van szükség. És ez három fő kérdést vet fel először is, amiről Leisfield úr is beszélt vagyis hogy mi az export szállítmányok célállomása, melyek azok az országok egy listába szedve, amelyekre a bizottságot, bizottság javaslatot tesz. Ez a lista egy kicsit hosszabb, mint a tanács által javasolt lista, vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy a tanácsi tagállamok egy rövidebb listát tudnak csak elfogadni, úgyhogy én inkább a tanács óvatosabb megközelítését fogadnám el másodszor vannak aggályok az alacsony értékű szállítmányok tekintetében, és én személy szerint úgy vélekedem, hogy itt nem mennyiségről, hanem inkább minőségről van szó, tehát még ha az alacsony értékű szállítmányokat veszük is figyelembe, ezek is járhatnak jelentős kockázattal. A kockázatot nem feltétlenül a termékek értékével mérjük. Emlékeztetném önöket, hogy a tagállamok a közelmúltban e egy bizonyos tagállamot elárasztottak nagyon alacsony értékű termékek, és itt is volt egyfajta támadás Úgyhogy szerintem előzetes jelentéstételre van szükség, a tanácssal együtt kell e tekintetben működni. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Kedves kollégák, Leichtfried úrnak köszönetet szeretnék, szeretnék mondani, és Butikoffer úrnak is, hiszen nagyon konstruktív vitát folytattunk ebben a témában az eddigiekben. Ez nagyon fontos biztonsági kérdés, hiszen olyan termékekről van szó, amelyek ipari szempontból értékesek, és ha rossz országokba kerülnek, akkor súlyos kockázatot jelenthetnek. Hálás vagyok a bizottságnak, de érdekelne, hogy miért gondolják azt, hogy ez a szöveg a legmegfelelőbb a célra. Hasznos volna véleményem szerint, hogyha az Európai Bizottság Nightfried úr javaslatát megfogadná és új szövegjavaslatot készítene. Érdekelne, hogy mit mond az Európai Bizottság az alapkérdésekről, vagyis, hogy a meglévő rendeletet hogyan alkalmazzák a gyakorlatban. Én azt a benyomást nyertem, hogy nagyon másképpen alkalmazzák a különböző tagállamok ezt a rendelkezést, már ami a különböző cégeket illeti, vagyis hogyha valaki a német leányvállalatán keresztül értékesít valamit, akkor nem tudnak exportálni, nehézségbe ütközik az engedélybeszerzése, de ha egy másik országban lévő lányvállalatukon keresztül teszik ezt meg, akkor nincs gond. Ott könnyebb ugyanis beszerezni az exportengedélyt. Meggyőződésem, hogy amennyiben ez igaz, vagyis van ilyen eltérő a különböző tagállamokban, és ez bizonyos országok és cégek tekintetében hátrányokkal jár, akkor úgy gondolom, hogy ez a rendelet sürgősen felülvizsgálatra szorul, és hálás lennék, ha a bizottság ezt meg is tenné. Érdekelne tehát, hogyha a bizottság elmondaná, hogy pontosan hogyan alkalmazzák ezt a rendeletet, hol vannak nehézségek bizonyos tagállamokkal összefüggésben vannak bizonyos kritikus pontok, amelyeket a bizottság tisztázhatna, tehát ezért nagyon hálásak lennénk. Akkor most megadom a bizottságnak a szót. Köszönöm szépen, és köszönöm a parlament tisztelt képviselőinek, hogy ilyen részletesen elemezték ezt a témát. Ahogyan nagyon pontosan rámutatott az előadó, ez nagyon nehéz terület, hiszen határterület a biztonság és a kereskedelem területe között teljes mértékben egyetértek azzal, amit az előadó fejtegetett az egységes piac politik problémáival kapcsolatosan. Itt is határ helyzetben vagyunk, a biztonsági aspektusok keverednek a kereskedelmi megfontolásokkal, és ez az egységes piacban is nehézségeket okozhat. Csak tekintsünk vissza arra, hogy hogyan születtek meg ezek a biztonsági ellenőrzések. Korábban ezek biztonsági intézkedések voltak 95 előtt, tagállami egyedi döntéseken alapultak. A bíróság 1995-ben úgy döntött, hogy ez a közös kereskedelmi politikára tartozik, és van ennek bizon, biztonsági aspektusa is, már ami a, az engedélyezést illeti, de ez nem elég ahhoz, hogy ez kikerüljön a közös kereskedelem politikából. Ekkor kezdtünk el a rendeleten dolgozni, ez az a rendelet, amely most előttünk áll. Olyan folyamat ez, amelyben az Európai Uniós dimenzióját építjük fel ennek a kérdéskörnek. Ami azt illeti, hogy hogyan tudnánk az Európai Parlament szerepét megerősíteni ebben az ügyben, E tekintetben a kérdésben készen állunk az egyeztetésre, és figyelmesen hallgatjuk az önök álláspontját is. Ami magát a problémát illeti azt, hogy különböző tagállamok eltérően alkalmazzák a rendeletet, illetve azt, hogy milyen módon alkalmazzák ezt. Valóban ez igaz. Nemzeti szinten az egyes tagállamok, az engedélyező hatóságok eltérően alkalmazzák a rendeletet, ők döntenek arról, hogy megadják-e az exportengedélyt vagy sem. Van egy olyan lista, termékek listája, amelyek vonatkoznak minden EU-s exportőrre, de azután van egy másik lista, egy terméklista, amelynek tekintetében a tagállamok döntenek a saját hírszerzési információik alapján, hogy kiadják -e az export engedélyeket. Vannak ezzel kapcsolatosan viták, eszmecserék, és válaszolnék még egy kérdése valóban voltak panaszok olyan cégek részéről, akik harmadik országoknak exportálnak, és ők is panaszkodtak arról, hogy ő nem tudja elérni a vevőt, egy másik tagállamon keresztül egy versenytárs pedig el tudja érni. A bizottság egyeztet nem csak a jogszabály alkotási kezdeményezésekről, hanem különböző tagállami látogatásokat teszünk, és megpróbáljuk egyes, egységesíteni a munkamódszereket, de ez nem könnyű feladat. Biztosítom önöket arról, hogy várjuk a különböző intézmények segítségét e tekintetben. Ami azt illeti, hogy miért ez a helyes javaslat, miért ezt a listát állítottuk össze, és miért nem másként döntöttünk. Ez a javaslat alapvetően arra alapul, hogy a tagállamok hogyan adják ki jelenleg a nemzeti exportengedélyeket. Tehát jelen pillanatban van egy általános EU-s export engedélyezési eljárás, és van egy, vannak különböző tagállamokban egyedi nemzeti exportengedélyek. Az exportőr, aki az áltagállamból származik, bizonyos célországba szállíthat bizonyos termékeket, hogyha ebben a tagállamban van bejegyezve a cég és nem a B tagállamban. Mi megpróbáltuk ezeket a nemzeti engedélyezési eljárásokat összevonni, egyfajta közös nevezőt kidolgozni, erre vonatkozik a javaslatunk. Bizonyos tagállamoknak vannak olyan biztonsági agályai, amelyek nem esnek egybe más tagállamokéval. Például a kisértékű szállítmányok, er-, erre is bírálat érkezett két tagállam, az Egyesült Királyság és Németország. Ezekben az országokban így ezekhez az alacsony értékű szállítmányokhoz nemzeti engedély kell, és mi szerettük volna ezt kiterjeszteni minden Európai Unión belüli exportőrre. Nem csak az értéket illeti ez az engedélyezés, hanem a az országok listája is korlátozza ezt, illetve csak a a vámkodex szerint erre jogosult országok adhatják ki ezt a, az engedélyt. Az elnök közbeszól, kérem, fogja rövidebbre, igen. Megalapozva azt az észrevételt, illetve válaszolva arra a kérdésre, hogy lesz-e új javaslat. Most vagyunk abban a folyamatban, amikor kidolgozzuk a jövőre vonatkozó kereskedelempolitikát. Lesz majd nyár után egy közlemény ezzel kapcsolatosan, úgyhogy e vonatkozásban nem fogalmazhatok meg kötelezettségvállalást a bizottság. Szeretné, hogyha a szakbizottság tovább dolgozna a javaslaton és megpróbálná elfogadni. A javaslat minden esetre az előadó által kijelölt irányba mutat, és megpróbálja megoldani ezeket a problémákat. Jó irányban fejlődik tehát a javaslat, illetve ez jó lépés, és szeretnénk még részletesebben kikérni a jövőben a parlament véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom most itt elhúzni ezt a az eszmecserét. Elnézést a bizottságtól, hogyha félreérthetően fogalmaztam. Az árnyék előadókkal folytatott beszélgetésből az domorodott ki, hogy igazából nincs értelme ezen a rendeleten tovább dolgozni, hogyha nincs egy újabb, átfogóbb rendelet. Tehát ez számunkra jelenleg nehézséget okoz, és ez egy kicsikét aggaszt, Kaspari Büdikofer kolléga is talán osztja ezt. Tehát komoly segítség lenne, hogyha ebbe az irányba lépnénk. És jó lenne, hogyha az ütemtervet is tartanánk, hiszen ez mindannyiunk érdekét szolgálja. És Juta itt említette az átfogó rendszert. Erről még majd a részletekről néhány szót váltanunk kell. Szerintem az alapvető kérdésre nem kaptunk választ, és jó lenne, hogyha erre választ kapnánk. Köszönöm szépen. Commission, bizottság hmm. képviselője van, van konkrét válasza ezzel kapcsolatosan, hogyha az a kérdés, hogy egy új rendeletet fogunk-e javasolni az elkövetkezendő két vagy három hónapban, akkor a válaszom az, hogy nem. Még, még mindig ö, folyik a vita. Elnézést. Elnézést, elnök úr én a parlamenttel való kapcsolatokért vagyok felelős a bizottságnál. Hát minden folyamatban lévő rendeletet ugyanúgy fogunk tárgyalni, ahogy ezt a múltban tettük. Tehát folynak a tárgyalások a parlamenttel, és a parlament kérte azt, hogy, hogy az eredeti jogszabályt vegyük alapul, mint például a termékek eredetjelölésével kapcsolatos rendelet, a Made in rendelet, tehát ezt is az eredetit kell alapul venni. Tehát ezt tisztázni kell. Elnök, jó, rendben van, köszönöm szépen. A, a módosi augusztus 30-án lesz majd a nyári szünidő után a vita folytatása témával kapcsolatosan. Most pedig a 9-es napi rendi pontra térünk át. A harmadik országokból behozott egyes termékek származási országának feltüntetése a téma. Egy második eszmecserét kellett megszerveznünk, ugyanis ez az anyag, ez egész dosszié elég bonyolult, és 2005 óta a tanácson belül hát nem nagyon sok minden fejlődött ezen a területen. Olaszországban volt egy vita ezzel kapcsolatosan, és éppen ezért Krisztiana Muscardini kolléganőnknek adom meg a szót, ő itt ül a bal oldalon ő alelnök, és ő a jelentés tevője ennek a jelentésnek. Krisztiana, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves kollégák! Ez egy második eszmecsere a véleménnyel kapcsolatosan, és azt remélem, hogy ez az eszmecsere most már tisztázni fog bizonyos cél, célkitűzést, amelyeket el szeretnénk érni. Az Európai Parlament néhány hónappal ezelőtt már foglalkozott ezzel a témával, és kedvező véleményt adott azzal kapcsolatosan, hogy mindenképpen szükség van egy rendeletre az ipari termékek eredet megjelölésére, és egy erről szóló jogszabályra a mi szakbizottságon kapta meg a feladatot, hogy vizsgálja felül a 2005-ös rendeletet. Na most mi is a feladatunk? Mindenképpen azokat a területeket kell megnézni ebben a rendeletben, amelyeket módosítani kellene, figyelembe véve a politikai realitásokat. A rendelet egy olyan rendelet, amely nagyon is aktuálissá vált a mai világban, ugyanis a polgárok és a fogyasztók az EU-s tagállamokban már évek óta kérik azt, hogy csak úgy, mint az Egyesült Államokban, Kanadában, Kínában és más országokban legyen az ipari termékeken eredet megjelölés. Éppen ezért fontos a polgárok számára az információkat biztosítani. Minél nagyobb az információ, annál inkább nagyobb a demokrácia is. És nem lenne jó, hogy itt Európában ö, alacsonyabb szintű feltételeket biztosítunk a polgáraink számára, mint mondjuk az Egyesült Államok, vagy olyan országok, amelyek például Kína, amelyek a demokratikus jogok szempontjából ugye hátrább vannak, mint ő, Európa. Éppen ezért meg kell egyezni, meg kell egyeznünk az Európai Parlamentnek ez a, az igénye, hogy meg kell egyezni. Védeni kell a fogyasztókat, védeni kell az információkat, védeni kell a kollektív jogokat, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor a semmibe beszélünk, és gondolom, hogy ezt senki nem szeretné. Ebben a jelentés tervezetben, amelyet megkaptak, úgy gondolom, hogy ezeket a pontokat kell kiemelni. Az Egyesült Államok ugye a legnagyobb demokrácia a világban, ott is létezik ilyen jogszabály. Abban a rendeletben, amelyet a bizottság rendelkezésre bocsátott, csak néhány ipari termékről van szó. Mi mindenképpen egy olyan rendeletet szeretnénk, amely figyelembe veszi a jelenlegi helyzetet, a fejlődést, és meg kell érteni mindenkinek azt, hogy itt nem csak a nagy kereskedelemről van szó, hanem a kis kereskedelmi gyártott ipari termékekről. A kereskedelemben tudjuk, mindig is fontos volt a jogszabályok megléte. Az említett nagyobb országokban már mindez létezik. Éppen ezért nem igazán látom, hogy Európa vagy néhány európai ország még mindig kétségekkel eh, él e téma iránt. A rendelet módosítása éppen ezért alapvető, és a bizottság valószínűleg fog új javaslatokat tenni a jövőbeni rendelettel kapcsolatosan. Mi úgy gondoljuk, hogy egy új kategóriát kellene bevezetni a rendeletben az egyes ipari termékek eredet megjelölésével kapcsolatosan, itt egy, ugyanis nem csak egy technikai jellegű dologról van szó, itt egy politikai aspektussal rendelkező dologról van szó. A Lisszaboni szerződés érvénybe lépte óta a bizottságnak is törekednie kell arra, hogy a kapcsolat szoros legyen a parlamenttel, végül is idáig is elég derűs, jó kapcsolatunk volt. Valószínűleg a tanácsnak és a bizottságnak nem volt elég ideje, hogy a mi véleményünket eh, kedvezően fogadja vagy elutasítsa. Tehát ez egy tervezet, egy írott jelentés tervezet, a témát illetően nem akarom tovább húzni az időt, együtt kellene végigmenni ezeken a pontokon, de emlékeztetem önöket, hogy szeptemberben vissza kell térnem a bizottsághoz, tehát le kellene zárnunk ezt a témát, és is kellene hoznunk. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen a beszámolóját a jelentés tehát ha jól értettem, akkor még nem fordították le a különböző nyelvekre ezt a jelentéstervezetet, csak olasz nyelven él, létezik. Szuszta úr következik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, Krisztiána. Nem, el, elnök úr, elnézést kérek, még mondja a muszkádéni asszony. Valamit elfelejtettem. Hogy nagyon sajnálom, hogy csak angolra fordították le ezt a szöveget az olaszból. Azt szeretném, hogy ez a bizottság, amely az utóbbi ö, hónapokban új ö, embereket is felvett, elérje azt, hogy a fordítások időben rendelkezésre álljanak. Szeretném tudni, ugye, hogy mi is a helyzet a különböző országokban, és semmit, semmilyen segítséget nem kaptam. A, a mi szakbizottságunk engem nem támogatott, tehát mindaz, amit ö, csináltam, a saját erőforrásamból csináltam. Tehát nem támogatott senki fontos lenne, hogy technikai és nyelvi támogatást kapjanak a jelentéstevők. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden, ugyanis erről a témáról már elég sok szó esett. Szeretnék emlékeztetni azonban arra, hogy a parlament már két állásfoglalást fogadott el e témával kapcsolatosan, a bizottság is foglalkozott vele. Azt hiszem, hogy itt ez egyfajta közösségi módszer, amely mentén eljárunk, és a Buszkádéni képviselőasszony a jelentés tervezetében nagyon fontos javaslatokat tesz, de azt is leírja, hogy öt év telt el azóta, mióta a bizottság elkezdett foglalkozni ezzel a témával. Azt hiszem, hogy nagyon fontos lenne a konvergenciát biztosítani az európai intézmények között e témában. A, a tanácsnak, a bizottságnak is foglalkoznia kellene ezzel a témával természetesen egyeseknek érdek ellentéteik lehetnek, de itt ipari ágazatokról van szó. A például az élelmiszer témában meg tudtunk egyezni. Itt nem csak az európai gyártók érdekében kell eljárnunk, hanem a fogyasztók érdekében. Ugye az élelmiszerek esetében szintén nagyon odafigyeltünk a, a, az eredet megjelölésekre, a címkézésre, és így tovább. De mind, mindenféle más területek is léteznek, például a lakásberendezési eszközök, a butorok, és így tovább. Fontos a környezetünk különböző aspektusait is rendszeresen ellenőrizni. Nem szabad, hogy áldozatokká váljunk. Mindenképpen minden területen biztosítani kell a biztonságot. Fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen környezetben lakunk, vagy mi, hogy öltözködünk, milyen cipőt, milyen ruhát veszünk fel, ezeket hol gyártják. Tehát itt eh, nem csak arról van szó, hogy a gyártót védjük, az iparágat védjük, hanem a fogyasztókat is védjük. Jó lenne most már ezt megérteni a kereskedelmemben dolgozóknak is, és a gyártóknak is. Ez a rendelet eh, nagyon fontos eh, a fogyasztók, a polgárok védelme szempontjából is. Éppen ezért nagyon fontos ezt a rendeletet politikai aspektusai szempontjából is tanulmányozni. Fontos az, hogy a tanácsa is megegyezzünk, hogy a konszenzus meglegyen, mert mindenképpen el kell ezt érnünk. Um, Robert Sturdy. Robert Sturdy. Igen, itt van. Köszönöm szépen. értek mindennel, Muszkádéni, azzal, amit Muszkádéni asszony mondott, és gratulálok az angolságáért, úgymond, amely sokkal jobb, mint még sok esetben, mint az angoloké is hat hónappal ezelőtt valaki vett egy öltönyt, aki azt hitte, hogy olasz volt, és kiderült olasz gyártmány volt, és kiderült, hogy Hongkongban gyártották. Tehát például ez előfordulhat. Muszkádéni asszonynak mondanám, és másoknak is, hogy a környezetvédelmi Bizottság ugye most elfogadta az élelmiszerek címkézésével kapcsolatos jelentést. Én már évek óta emellett vagyok. Ezt próbálom erőltetni, hogy ez a bizottság is vigye ezt át. Már, már megvan az élelmiszerek területén. Ugye megvan mindig a kockázata annak, hogy van egy termék, amelyet ugye behoznak Európába, nagyon sok esetben nehéz megtalálni a, a termék eredetét, hogy mely országból jött. Tehát fontos lenne ezt tudni, hogy, hogy hol gyártották, hogy a legtöbb munkát hol fektették bele az adott termékbe. Ez nem csak egy, egy kereskedelmi téma, hanem a fogyasztó és minden polgár érdekében kell ezt átvinni. Köszönöm szépen. Most pedig a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nincs hozzá tennivalóm, ahol, mindahhoz, amit hallottunk, ami elhangzott. Különösen az utolsó ponttal értünk egyet, nevezetesen, hogy ez egy olyan rendelet, amely informálja a fogyasztókat is, és, és neveli a, a fogyasztókat a, a választásaikban. Természetesen a tanácsban és a tanácson kívül is van, vannak olyanok, akik ellenzik ezt, de mindenképpen biztosítani kell a megfelelő egyensúlyt a rendeletben, tehát azok között, akik eh, el szeretnék érni ezt eh, az eredet megjelölést, és azok között, akik úgy gondolják, hogy ez eh, nagyon sokba kerül majd az iparágnak, az iparnak. A termékek kiválasztásának a kiválasztásával kapcsolatos lista a függelékben, hát ezt esetleg ezen lehetne változtatni, vagy át kellene nézni a, ezt a listát a parlamentnek egy de, teljes mértékben demokratikus eljárásra van szükség, amely a a parlament részvételét biztosítja, természetesen az időkeret is fontos, a, a melléklettel kapcsolatosan. a parlamentben majd önök döntenek arról, hogy, hogy mi a jó egyensúly, tehát az eljárás időtartamát, hosszát illetően, és a véleményezéssel kapcsolatosan Köszönöm szépen, köszönöm ezt az utóbbi pontot is. Nagyon hálás a bizottság az önök támogatásának és az aktív együttműködésének, mert a e témában ez, ez megvolt. Szuszta, ahogy Szuszta úr is mondta, reméljük, hogy ez a derűs, jó atmoszféra majd a tanácssal való vita során is meg lesz és meg lesz a konszenzus is. Köszönöm. És akkor most lezárjuk ezt a vitát, de nem, még Krisztiána Muscarini asszony következik. Köszönetet mondok a kollégáknak, a bizottság képviselőjének, hogy részt vettek ebben a vitámban, és azt hiszem, hogy most már megvan a megegyezés köztünk, úgyhogy még egy utolsó találkozásra kerül sor a módosítások benyújtása után, aztán szeptemberben a szakbizottságban, októberben pedig a plenáris ülésen lesz majd a szavazás. Úgyhogy azt kérem a kollégáktól, hogy ha van még konkrét javaslatuk, vagy konkrét módosítási javaslatuk, akkor küldjék meg, keressenek meg, teljes mértékben rendelkezésre állok az együttműködésre. Szuszta és Rinádi kollégáknak is szeretnék köszönetet mondani, mert együtt dolgoztunk ezen a témán, minden különböző politikai frakció, részt vett ebben a munkában egy nagy közös cél érdekében mivel a demokrácia és a polgárok tiszteletben tartása mindig is fontos célunk a politikában, minden